tette visszalépését 2015. március 15-től, és a parlament a negyedik cikke értelmében megállapítja, illetve tájékoztatja a nemzeti hatóságokat az ügyről. Az illetékes spanyol hatóságok tájékoztattak Miguel Urbán Crespo úr megválasztásáról, Robán eh, Crespo úr, Tereza Rodriguez Rubio asszonyt 2005. március 5-től üdvözlöm a kollégát, és emlékeztetem arra, hogy az üléseken teljes joggal vehet részt a házszabálynak, az ügyrendi szabályzatnak megfelelően. Jogi Bizottság február 24-i ülésén megvizsgálta